Okay. Good morning everybody. And, uh... Jó reggelt kívánok, megkezdjük az ülést. Elnézést kérek, hogy Janokrakis asszony ilyen későn érkezik. Eh, de néhány dolgot mm, erős, meg kell esetenem. Svédül és angolul fogom vezetni az ülést. Svédül beszélek, legtöbbször, kivéve a szavazás alatt, akkor majd angolul, azt majd angolul vezetem. Támasvédre váltok. Ni välkomna hit allihopa! Szeretettel köszöntök mindenkit. Folytatjuk a tegnap megkezdett ülésünket. Számos szavazást kell lebonyolítanunk. Az első az Európai Szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében címet viseli. Számos módosítása van benyújtva. Kérdezem, hogy Eszter asszonynak van-e hozzáfűzni valója, nem? Akkor meg is kezdhetjük a szavazást. És ezt majd Angolul fogom vezetni. Egyes módosítás. Ki támogatja, emelje fel a kezét. Ellene van. Tartózkodás. Elfogad, elfogadtuk, úgy látom. Ezért a második eh, módosítás oka fogyott. A hármas következik. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadott, elfogadtuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négy, hatos módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosítás mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as módosítás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es módosítás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrzést kértek, akkor tehát elektronikusan szavazunk. Azt gondolom, hogy hogy a szavazást leszárt, lezártuk. Tudom, tudom. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezártam a szavazást. Elfogadott, elfogadtuk a módosítást. Tizenhármas módosítás ki van mellette, emelje fel a kezét. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végső szavazást elektronikusan bonyolítjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen az előadónak. állásfoglalását elfogadtuk. Köszönjük ezt a asszony. A következő szavazásunk az európai vállalatok vállalatirányítási keretei. Azt szeretném megkérdezni, hogy tudunk-e egységesen szavazni, egyben szavazni az egész jelentésről? Igen. Ebben az esetben a, egyszerre szavazunk a 2-es, 3-as és 1-es módosításra mellette, ellene, tartózkodás. Ezt elfogadtuk. We move on to next, next item. Következő témánk a nyolcas Európai Parlament ajánlása a tanács számára az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozatairól. Ez a címe. Szeretném megkérdezni, hogy, hogy tudunk-e e, egyben szavazni erről a kérdésről. Ebben az esetben kérdem, hogy emeljék fel a kezüket, akik támogatják. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Kilences téma az 2010 évi jelentés az uniós polgárságról, az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt állakadók lebontása. Szeretném megkérdezni, hogy tudunk-e egyben szavazni a kérdésről? Akkor ezt fogjuk tenni. Ki támogatja a jelentést? Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. tízes téma kezdőd, kezdődik, nők helyzete a váború idején. Szeretném az előadónak megadni a szót. Nikolaj asszony, parancsoljon. Thank you, President. Not many... Köszönöm, elnök úr. Nem akarok túl sokat beszélni. Először is szeretném megköszönni minden kollégámnak, aki segített a jelentésben. Remélem, hogy a jelentés hasznos lesz, de egy nagyon fontos jelentésnek tartom. Köszönöm szépen. Mrs. Elnök.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 34-es módosítás. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-öst okafogyottá vált az előző miatt. Nem bocsánat. A 35-ös kitámogatja, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Elfogadtuk. Ellenőrzést kértek, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a jelek szerint. 36-os okafogyata válik, 8-as bekezdés következik. Ezt szavazás nélkül élesztjük be a szövegbe, ezért a 37-esről fogunk most szavazni. Elnézést. E, ez szintén beletartozik. A következő módosítás, amiről szavazunk, a 38-as. Ki támogatja? Kérem, emeljék a kezüket. Ki van ellene? Tartózkodás Elutasítottuk. Ötös kompromisszum. Ki támogatja emelje kezét? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezek után 39-es, 40-es és 44-es okafogyottá vált az előző elfogadott módosítás miatt. Ezért a 42-es módosításra szavazunk. Ki támogatja? ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Negyvenhetes és 48-asról együtt szavazunk, hiszen hasonlóak. Ki támogatja ezeket? Jelentkezzen kérem. Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Most pedig a 49-es következik. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítottuk. Ezért az 51-es és az 50-es is okafogyottá válik. Bocsánat, az 51-esről mégiscsak szavazunk. 51-es tehát kitámogatja, kielenzi, tartózkodás, elfogadtuk. És, e- most köve, és az 50-es válik okafogyottá. 45-ös következik, amely okafogyott, mert vált, hiszen a 49-est elutasítottuk. 52-es következik. Ki támogatja? Kérem emelje a kezét. Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. A 41-es okafogyott. A 6-os kompromisszum következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Ezért a 43-as, 46-as, 53-as és 54-es is okafogyott, okafogyottá vált. Hetes kompromisszum következik. Ki támogatja? Kérem emelje a kezét. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezért az 55-ös, 56-os és 57-esről sem szavazunk. 8-as kompromisszum következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezért az 58-asról, 70-esről nem, nem szavazunk. Az 59-es, 60-asal, 61-esről később szavazunk. A 9-es kompromisszum következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. Ezért a 62-esről, 63-asról és 64-esről nem kell szavazni. 65-ös módosítás következik. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os okafogyottá vált, a 67-es is, ezért a 68-asról szavazunk most. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Hm. A 69-es okafogyott, a 70 is, 71-es következik. Ki támogatja, kérem emelje a kezét. Ki van ellene? tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenérzést kértek, tehát elektronikusan szavazunk. Szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. And 72 with fall. A 72-es fogyott, hiszen eh, a 12-es bekezdést eh, szavazás nélkül illesztettük be a szövegbe. 73-as eh, módosítás következik szóbeli módosítás nélkül. Akkor tehát csak a 73-asról szavazunk. Mindenről, bocsánat. Köszönöm szépen. Akkor a tízes módosításról szavazunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. Hát ha nem emeli fel a kezét, akkor nem tudom, hogy mit szavaz. Megnyitom a szavazást elektronikusan. Lezárom a szavazást. Tízes kompromisszumról van szó. Elfogadtuk. Hát persze, hogy elfogadtuk, de hát fel kell emelni a kezüket. Ez azt jelenti, hogy a 75 es 76-osról, 77-esről nem kell szavazni a 78-asról, tehát a 79-es következik. Ki támogatja? Kérem, jelentkezzen. Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 80-as. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 81 es Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 82-est kitámogatja, ki ellenzi? Tartózkodás? Elutasítottuk. Ellenőrzést kértek? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nekem itt nincs itt a kártyám, ez a, ez a gond, ezért külön számoltuk bele. as módosítás következik, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Ellenőrizzük megint. Megnyitom a szavazást. 83-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnök, Elnök úr, akik nemmel szavaztak, nem emelték fel a kezüket, úgyhogy ez az ő hibájuk. Menjünk tovább, 84-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megyünk tovább, következő a 85-ös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatodik bekezdésről nem kell szavaznunk, mert ezt eh, lefette a 9-es. A következő a 11-es eh, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 87-es, 86-os, 89-es okafogyottá vált, amiről szavazunk, az a 88-as. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó, kérték, hogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 88-asról, igen. 88-asról géppel szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 90-est visszavonták, mehetünk tovább, 16. bekezdés deve, ki van mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. Jó, kéri valaki, hogy ellenőrizzük, akkor géppel szavazunk. 16. bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. We then move on to para... Megyünk tovább, következő 18. bekezdés. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhármasról nem kell szavaznunk. A következő a 93-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 94-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következő 96-os, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hetesről nem szavazunk. Megyünk tovább, következő 97-es, nem, bocsánat, benne volt a hatos kompromisszum, a 98-asról szavazunk. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elutasítottuk. Kérik az ellenőrzést, megnyitom a szavazást a 98-as módosító indítványról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas bekezdésről nem kell szavazunk az 50-es szabály értelmében. Szavazunk a nem a 99-esről sem, mert ez benne volt a harmadik bekezdésben, 5., 9., 11. bekezdés benne lesz a szövegben, nem kell szavaznunk az 50-es szabály értelmében. Szavazunk viszont a 100-as módosítóról mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, azt hiszem, kérte valaki, hogy ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 101-esről szavazunk tehát, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 103-asról nem kell szavaznunk, szavazunk a 104-esről. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás. Hm, ezt ellenőriznünk kell, azt hiszem. Megnyitom a szavazást a 105-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 106-os módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítottuk. Következő 107-es mellette ellene tartózkodás azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Jó, ellenőrizzük a 107-est. Megnyitom a szavazást. Vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes, kettes, bekezdésről nem kell szavaznunk, megyünk tovább, 15. bekezdés, mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, elutasítottuk. We then move on to paragraph 24. Megyünk tovább, 24-es mellette, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, elutasítottuk, igen, igen. Ellenőrizzük. Jó, kérik, hogy ellenőrizzük. Tehát a 24-es bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 108-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 110-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 111-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát az ötös, a kettes, hármas, négyes,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 Okay, do you want to vote on, about amendment? Négyes módosítóról kérnek szavazást? Jó, jó, akkor visszamegyünk a négyes módosítóra. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás? Szerintem elutasítottuk. Jó, kérik, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a negyedik módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-ről nem kell szavaznunk, tehát kettes kompromisszum következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 6-osról, 7-esről, 8-asról nem kell szavaznunk. Szavazunk a 9-esről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy szóberi módosító az előadó részéről. Kérdezem, önöket, hogy kifogásolja valaki ezt a szóbeli módosítót. Nem, akkor szavazunk a szóbeli módosító indítványról. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Kérik, hogy ellenőrizzük. Tehát a szóbeli módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább, 12-es módosító, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Tehát a 12-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 11-es okafogyottá vált. Nem, nem, bocsánat. 11-es módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás. Azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kell. Uh, we're gonna check on 11-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megyünk tovább 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-esről nem kell szavaznunk, a következő a 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ösről, 60-asról nem kell már szavaznunk, szavazunk a 17-esről. Mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ösről nem szavazunk. Következő a 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I'll check. Check is requested. Kérik, hogy ellenőrizzük. A 19-esről tehát szavazunk géppel. Megnyitom a szavazást a 19-es módosítóról. It's adopted. It's adopted. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 20-as módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-asról nem szavazunk, következő a 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-asról nem kell szavazni, 24-esről sem, szavazunk a 26-osról mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-esről nem kell szavazni, 28-ast visszavonták, szavazhatunk a 29-esről. Ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Megyünk tovább, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 30-asról, 32-esről, 59-esről és a 74-esről, 13. és 14. bekezésről nem kell már szavaznunk. Szavazunk a 31-es módosítóról. Ez egy szóbeli módosító. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki kifogásolja? Nincs ellenvetés, akkor szavazhatunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás? Elutasítottuk. 33-as módosító nem elnézést, a 33-asról nem kell szavaznunk. Tehát elektronikusan végszavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Nikolai asszonynak, a jelentés készítőjének. Most tartunk egy rövid szünetet, és egészen pontosan 10 órakor folytatjuk a következő blokkal, tehát 10 perc múlva találkozunk ismét. Yes, want to say that we're going to start soon, but our guests are a little bit late because they're trained, uh, are delays. So. Mivel a késik a vonat, a vendégeink és uh, késnek, de amint ide érkeznek, megkezdjük az ülést. Okay. I think we... Megkezdjük a ülést. Kérem, hogy vegyük fel a fejhallgatókat. Hármas csatornán hallhatják a francia fordítást. Újra megnyitjuk az ülést. Tehát a hármas csatornán hallhatják a francia tolmácsolást. Köszöntjük vendégeinket, Poszké asszonyt és Zsafá urat. Nagyon örülünk, hogy eljöttek. Június 16-án az előző évben a bizottság arról döntött, hogy alkotmányos kérdésekben vitatkozunk majd, és egy, a francia nemzetgyűlés eh, vizsgálatot indított a franciaországi prostitúcióról. És miután lezárult a munka, két vendégünk összeállított egy jelentést, amiről most beszámolót hallunk. Utána majd lehet kéréseket feltenni az előadóknak, ezért megkérem tehát eh, vendégeinket, Buszki asszonyt és Zsafá Oranyt parancsoljanak, és nagyon örülünk, hogy eljöttek. Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők! Nem közömbös számunkra, hogy kollégám Guy Geoffroy és jó magam visszajövünk ide az Európai Parlamentbe, mert ez az első alkalom, hogy francia parlamenti képviselők az Európai Parlament egy szakbizottsága előtt a jelentésüket bemutatják. Éva Brit Svensson tette a javaslatot erre az önök bizottságának első elnöke, amikor eh, ez év január 12-én találkoztunk Arról van szó, hogy az európai országok hogyan állnak a prostitúcióhoz, és a svédországi politikával is összefügg mindez a témában, a témához kapcsolódó svédországi politikával. Hogyan is értelmeztük mi, hogyan láttuk a prostitúciót. A jelentésünk fontos dokumentációs munkára hagyatkozott. Nyolc hónapig foglalkoztunk ezzel, találkoztunk 200 személlyel, körülbelül 15 fővel, akik prostituáltak voltak. A meghallgatások során, a találkozók és az utazásaink során minden érintett félel találkoztunk, például a prostituáltak, vagy az őket segítők egyesületeivel, bírókkal és orvosokkal, nővérekkel a helyi hatóságokkal nem túl jó kapcsolatot tartottak fenn. Ezen kívül sok szociológussal, filozófussal és jogásszal konzultáltunk, akik ismertették velünk, hogyan látják ők a prostitúciót, valamint meghallgattuk a francia szociális kohézió, igazságügy és belügy miniszterét. Nem volt előre felállított elméletünk, nem a priori folytattuk ezeket a meghallgatásokat, hanem eh, nyílt eh, eszmecserét folytattunk, semmilyen filozófiai és ideológiai áramlat nem befolyásolta a munkánkat. A legérdekesebb eh, aspektus a munkánknak a külföldi tanulmányútunk volt, voltunk Belgiumban, Hollandiában, Svédországban és Spanyolországban. Láttuk azt, hogy a prostitúcióra milyen választ adnak a különböző országok, például Zsonkerában, az ipari zónában, Spanyolországban, egészen a legnagyobb európai nyilvános házakig, valamint Stockholm utcáin, Brüsszel piros lámpás negyedében, Hágában és a madridi Putti klubokban. Meg kell azt is mondanom, hogy csak kollégám ment el ezekre a helyekre, mert a nőket nem szívesen látják, csak akkor, hogyha ők maguk is prostituáltak. Láttuk, hogy milyen nyomorba veszélyes helyzetben vannak ezek a nők és férfiak, akik a prostitúció túlélői és csak könnyek között tudtak beszélni erről a tapasztalatról. Találkoztunk velük az Amical du Niben, Párizsban, vagy az Aprampban, Madridban. Ez a munka igazi emberi kaland volt számunkra. Láttuk, hogy milyen alantas módon zsákmányolja ki az ember a másik embert, de azt is láttuk, hogy milyen kitartás van egyes prostituált emberekben, és milyen szenvedélyesen elkötelezték magukat egyesek, vagy azért, hogy töröljék a prostitúciót, vagy azért, hogy elismerjék ezt a foglalkozást, vagy pedig egyszerűen azért, hogy segítsék a prostituáltakat. Szeretnék beszélni röviden arról, hogy milyen törvénykezési keret létezik Franciaországban. Franciaország úgynevezett abolicionista ország, vagyis az a célja, hogy minden olyan jogszabály töröljön, ami a prostitúcióra ösztönözhet vagy serkenthet, anélkül, hogy ez törvénytelenné tenné. 1946-ban született a Márt Richard törvény, azóta tilosak a nyilvános házak Franciaországban. Franciaország 1960-ban az ENSZ 1949-es egyezményét ratifikálta, ez a az emberkereskedelem tiltásáról szól, és más, a másik személy prostitúción kereszt keresztüli kizsákmányolásáról. Az emberkereskedelem és a kerítés vagy futtatás bűncselekménynek számít, és ezt 7-től 10 évig tartó börtönbüntetéssel tilthatják, formájától függetlenül, vagyis más prostitúciójának segítése, a prostitúció kizsákmányolása, a prostituált gyanúsítottak és az ügyfelek egymással való összehozása. A prostitúció nem törvénytelen, a prostituáltak nem követnek el törvény sértést, hogyha prostituáltá válnak, viszont az utcai prostitúciót büntetik pénzbüntetéssel és két havi börtönbüntetéssel. A gyakorlatban semmilyen szankciót nem foganatosítanak az utcai prostitúció esetében. Azt kivéve, hogy néhány órára őrizetbe vehetik a szemét. Az ügyfelek a büntető, büntetőjogi szankciót nem büntetőjogi szankciónak nincsenek kitéve, csak akkor, hogyha kiskorúak vagy kiszolgáltatott ezbe lévő személyek ügyfelei, például terhes anyák vagy fogyatékkal élők. A francia politikának egyik nagy hiánya, hogy a szociális téren nem igazán tesz semmit, mert az állami szervezeteknek egyre kevesebb az erőforrásuk arra, hogy segítsék az áldozatokat, például elszállásolás, szakmai képzés vagy az orvosi kezeléshez való hozzájutás ezek az egyesületek, amelyek az előbbi segítséggel foglalkoznak, nem igazán koordináltak, és nincs elég pénzügyi erőforrások. Mielőtt átadom a szót a kollégámnak, szólnak néhány szót arról, hogy mitten tanulságot vontunk le a munkánkból, el kell mondani, hogy nehéz megállapítani a számokat. Franciaországban kb. 20 ezeren vannak, 85%-uk nő, 90%-uk külföldi, általában nincsenek rendben a papírjaik, tehát nem jogszerűen tartoznak Franciaországban. Közben ez az arány 1990-ben 80% volt. Ez azt jelenti, hogy 20 év alatt a prostitúció természete radikális módon megváltozott. Ezeket a hálózatokat Franciaországban jól ismerik, a prostituáció motiváltak Kelet-Európából, Nigériából és Kínából érkeznek, legalábbis ami Párizst illeti. Ugyanezt eh, tapasztaljuk másút, a spanyol prostituáltak, románok, bulgárok vagy dél-amerikaiak. Találkoztunk eh, nagyon sok prostituáltal Spanyolországban, és egyikük sem volt spanyol. El kell felejteni azt a gondolatot, hogy a prostitúció valami hagyományos dolog, hagyományos foglalkozás, mint ahogy azt a 18.-19. századi regények és néhány film mutatta be. Van egy második elem, amit szeretnék még önökkel megosztani, mégpedig az, hogy a prostitúció esetében a külföldi személyeknél, akik emberkereskedelem áldozatai, milyen mechanizmusok működnek. Ezek a személyek úgy érkeznek Franciaországba vagy Európába, hogy nem is tudják, hogy mi várja őket, azt hiszik, hogy pincérek lesznek, vagy takarítónők, bár néhány esetben tudják, hogy prostituálták kell válniuk, csak a feltételeket nem ismeri. Másokat a család adja el hálózatoknak, és egy betörés, dresszírozás mennek keresztül, kollektív erőszak, megvonják tőlük az élelmet, kínozzák őket, stb. Akik pedig a Szahara alatti Afrikából érkeznek, őket a vodú ritus mágiájának vetik alá, és így kényszerítik őket a prostitúcióra. Nagyon jellemző az is, hogy a családjukat megfenyegették. Akik Franciaországba például érkeznek, vagy Európában az áthozatal költségét meg kell, hogy fizessék. Franciaországban átlagosan ez 40 ezer eurót jelent, ezt nem tudják megfizetni, és egyre emelkedik ez az összeg, éppen ezért nem tudnak kilépni ebből a tevékenységből. Az Európol szerint a kerítő hálózatoknak napi 1000 eurót hoz egy prostituált az emberkereskedelem szexuális kizsákmányolás céljából nem fedi le a prostitúció összes esetét. Három nagy tényező magyarázza az, hogy hogy lesz valaki prostituált. Először is a családi kapcsolatok megszakadása, a szociális kirekesztettség, sokszor a kiskorúaknak megszakad a kapcsolatuk a családdal, és így tudnak fennmaradni, életben maradni, a fiatalokat pedig egyes esetekben a szexuális orientációjuk miatt kiveti magukból a család. Másodszorban a létbizonytalanság tényező, a diákok vagy idősebb személyek ezért prostituálnak, vagy pedig a pénzügyi elem is fontos a kábítószereseknél, akik így tudják megszerezni a kábítószer bevásárlásához szükséges pénzt. Vannak pszichológiai okok is, a sérülékeny személyek, akik gyermekkorukban szexuális erőszaknak voltak kitéve, és így a testük számukra értékét veszti, vagy pedig a társuk erőszakos, és itt idézőjelben szerelemből kényszeríti őket prostituált prostitúcióra. A zsonkerai rendőrség beszélt eh, román prostituáltakról, akiket egy férfi keres, eh, kísér, aki lelki társként eh, lép fel, de természetesen ezt is csak idézőjelbe tesszük. Ez a lelki társ a prostituált, fiatal prostituáltból él, ez az egyetlen jövedelme. Egy másik új irányzat napjainkban az interneten kerül, keresztüli prostitúció, ezt escortingnak hívják, ez a prostitúció új formája. Az, hogy valaki a prostitúció hálózatába kerül, ennek a logikája az internet esetében ugyanaz, mint az utcai prostitúció esetében, ezek a hálózatok szex túrákat szerveznek, vagyis minden nagy európai városban egy-egy napot maradnak, az interneten keresztül fixálják a rendezvúkat, a találkozókat, és a prostituált napirendjét Ukrajnából vagy Moldáviából szabják meg, akiket nem kényszerítenek, azoknak a különböző, azoknak más motivációik vannak, például bizonytalanság, de itt számukra rosszabb az eset, mint a, rosszabb a helyzet, mint az utcai prostitúció esetében, hiszen az, az utcai prostituáltak azután valamilyen zárt helyen űzik ezt a foglalkozást. A prevenció, a megelőzés üzenet sem éri el ezeket az interneten keresztül tobozott embereket, másik pedig, hogy a prostituáltak számára a következmények igen súlyosak, legyen az interneten keresztül, vagy az utcán, utcai prostitúción keresztül folytatott tevékenység. Ennyit szerettem volna mondani, most átadom a szót Guy Zsoffmannak, a kollégámnak, aki a jelentés többi következtetéséről fog beszámolni. Köszönöm, elnök úr! Hölgyeim és uraim, tisztelt EP képviselő, kedves kollégák! Most az én feladatom, hogy kolléganőm beszámolóját folytassam, és elmondjam, hogy milyen elemzéseket végeztünk, milyen javaslatokat fogalmaztunk meg a szakbizottságunkon belül. Szeretném elmondani, hogy a javaslatokat az összes a nemzetgyűlésben helyet kapott frakció segítségével fogalmaztuk meg. Hat hónapon keresztül működött ez a jogi bizottság, és a következtetéseket egyhangulag fogadta el maga a e, misszió, tehát a megbízott e, csoport, maga pedig a jogi bizottság a francia nemzetgyűlésen belül. Nem voltak előre meghatározott elveink, hanem abból indultunk ki, hogy megvizsgáljuk, milyen természetű ma a prostitúció. Meg akartuk vizsgálni, elemezni akartuk, hogy az állampolgárok szemében mit is jelent a prostitúció ma, nem csak Franciaországban, hanem egész Európában, hiszen gyakran arról beszélnek, hogy ez a legrégebbi foglalkozás, és ez minden társadalom mindennapi életének természetes része. A közhelyektől mentesen folytattuk ezt az elemzést, ebből az öt legfontosabb következtetést ismertetem. Vannak, akik azt mondják, hogy azért szükséges a prostitúció, mert az erőszakot csökkenti. De ez közhely, és Svédországban például, ahol egy új törvényt vezettek be 1999-ben, vagyis az ügyfélt, a klienst büntetik. Itt a, ez az arány nem változott. 2004-ig ugyanaz maradt, míg más országban, Nevadában például ahol néhány eh, településen legális eh, a prostitúció, másút nem. Ott, ahol legális a prostitúció, ott a megerőszakolások aránya kétszer vagy ötször magasabb, mint eh, azokon a településeken, ahol nem törvényes a prostitúció. Másik közhely. A az ügyfelek, a kliensek valamilyen leküzdhetetlen eh, lettel eh, állnak szemben, igényel, és eh, megállapítottuk azt is, hogy az ügyfelek, a kliensek nagy számban férfiak, túlnyomó többségben férfiak. Viszont láttuk, hogy hibás közhely ez is, hogy itt megfékezhetetlen igényekről van szó, mert kétharmada azoknak, akik a prostitúcióhoz folyamodtak, házasságban élnek, 50%-uk családapa, tehát ez azt jelenti, hogy a priori nem szexuális nyomorban élnek egy elfogyhatatlan szükséglettel, és ami még megkülönbözteti őket, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenképpen csak így tudnak egy nővel kapcsolatot folytatni, hanem itt valami másról van szó. A másik pedig, hogy sokszor a szociális munkásokhoz hasonlítják a prostituáltakat, de az egyik prostituált azt mondta, hogy nem ugyanaz, hogyha valaki meghallgat egy másik embert, vagy ha vagy ha szexuális kapcsolatot létesít a másik emberrel, hogyha valaki szociális munkásra válik, vala a prostituált volt, akkor nem véletlen, hogy hozzáfordulnak, hanem mert itt ebben az esetben az illető nő a testét is beveti. Az összes találkozónk, a megfigyelések, a beszámolások, beszámolók azt mutatták, hogy az érintett személyek, a prostituáltak szervezetei és egyesületei azt mondták, hogy itt nincs igazán szabad választás a prostitúció esetén. Valamelyikük azt mondta, hogy ez nem olyan munka, amelyet egyik napról a másikra be lehet fejezni, be lehet csapni az ajtót valakinek maga mögött. Voltak, akik a választás szabadságáról beszéltek. Találkoztunk Lyonban egy Kula nevezetű postituáltal, aki a 70-es években kampányt folytatott, tájékoztatási és figyelemfelkeltési kampányt folytatott arról, hogy szabadságjog az, hogy valaki prostituált legyen, de 40 évvel később elismerte, hogy a prostituáltak szinte eh, egésze kényszerült, kényszerítve lett arra, hogy prostituáltá váljon. Egy másik következtetés a vizsgálataink során az, hogy a prostitúció munka, foglalkozás, amelyet az összes többi foglalkozáshoz lehet hasonlítani. A nemzetközi tanulmányok konvergálnak, egybehangzóak, 70%-uk poszttraumatikus stressztől szenved, a prostituáltokról van szó, és ezt a kínzáshoz, a kínzás után elszenvedett traumához lehet hasonlítani. Ezek a személyek 120-szor nagyobb kockázatnak vannak kitéve, egy másik személyhez viszonyítva, annak a kockázatnak, hogy meggyilkolják őket. Tehát ki akar saját akaratából egy ilyen foglalkozást űzni ezek után? Ami az elemzéseket illeti, megvizsgáltuk a legalapvetőbb elveinket. Itt nem csak a mi elveinkről, Franciaország elveiről van szó, hanem megállapítottuk, hogy Szinte összes európai országban ezeket az elveket vallják. Az egyik az, hogy az emberi test nem lehet vagyontárgy, ez benne van egyébként a 16 per 1-es francia büntető törvénykönyvben is, a francia büntető törvénykönyv 16 per 1-es pontjában. Egyébként a volt prostituált elhangzottaktól gyűjtöttük össze ezeket a véleményeket. Ez olyan, mint hogyha valaki bemenne egy szupermarketbe, kiválasztaná az árut, megnézné a címkét, ez tetszik, nem tetszik, megveszem, nem veszem meg. Milyen következtetés lehet ebből levonni? Nagyon megható volt számomra, egy férfi prostituált mondta el nekünk, hogy egész életében emlékezni fog arra, hogy az első személy, akivel szexuális kapcsolata volt, hogy mosolygott rá, és milyen, hogy úgy viselkedett, mint egy igazi gurma, mert friss húst kapott. A helyzete viszont romlott, ahogy a friss húsból, az újdonságból egyre kevésbé lett újdonság, és egyre több új prostituált, idézőjelbe friss hús lépett be a piacra, az ő értéke csökkent. A másik az ember integritása, az ember méltósága, ezek az elvek is itt a figyelem középpontjába kerülnek. Ez az elviselhetőség határán túl van hiszen ez egy súlyos erőszak, elfogadhatatlan erőszak, ami emögött van. Először ezek a feltételek talán könnyebbnek tűnnek a prostituált számára, a prostitúció első éveiben, de később az erőszak kerül felszínre, és a prostitúció tönkre tesz, ahogy mondta egy régi, egy volt prostituált. Négy-öt személlyel találkoztunk egy olyan egyesületben, amely segíti a prostituáltakat, segíti őket abban, hogy kilépjenek ebből. Amical Duny a neve ennek a az Egyesületnek, és ezek a megkérdezett személyek mind könnyek között mondták el a tapasztalókat. Egy pszichiáter azt mondta, hogy az ő tapasztalatuk ahhoz hasonló, mint hogyha valakit többször megerőszakolnak, vagy pedig a háborút éli át. Daniel Buszkével hónapokon keresztül foglalkoztunk ezzel a témával a nemzetgyűlésben is, a nemek egyenlőségéről van szó. Az ügyfelek szinte kizárólagosan férfiak, 85%-ban nők, a prostituáltak 15%-ban férfiak. Rendjén vanó dolog -e az, hogy ezeknek az ügyfeleknek pénz ellenében mindig rendelkezésre állnak nők, amikor ez szükségesnek vagy kívánatosnak tartják. Németországban az utcai prostitúciót megtiltották a nők esetében, és ahogy a kolléganő mondta, Madridban vannak enyhén szólva magasabb szintű nyilvános házak, egyeseket megtiltanak bizonyos személyek számára, de a lényeg az, hogy itt az emberkereskedelem áldozatai a prostitúciók. A másik pedig a nemek közötti egyenlőséget próbáljuk hirdetni a társadalomban és a munkavilágában. Vagyis nem lehet azt mondani, hogy ez szakmai tevékenység. Az elemzés után megvizsgáltuk az alapelveket, és ennek alapján készítettük el a javaslatokat. Higatan kijelenthetem, hogy a munkákat nem a moralizáló lelkismeretre építettük, hanem csak etikai elvekre, a köztársaságunk etikájára és az összes olyan értékre alapoztuk ezt a munkát, amelyet az EU magának val. Az etika és az elemzés alapján készítettük el a javaslatainkat. Ezek három irányba mutatnak. Az első a prostitúció felhasználói, a kliensek, a célpont, a második a maguk a prostituáltak, a harmadik pedig a kerítők. Meggyőződésünk, hogy az ügyfeleket felelősség kell tenni. A munkánk erről győzött meg bennünket nem feltétlenül arról van szó, hogy valamilyen büntetőjogi alapot kell keresni, hanem azt akarjuk, hogy felelősséget viseljenek ezek az ügyfelek. A munka, amelyet Svédország folytat több mint tíz éve, csodálatra méltó, és mindenképpen eredményeket hozott, ez vitathatatlan, 10%-kal csökkent az utcai prostitúció Svédországokban, a többi országban viszont robbanásszerűen emelkedett. Az utcai prostitúció az interneten keresztüli prostitúcióra helyeződik át, de ez még mindig Svédországban még mindig viszonylag alacsony arányú, szemben a többi országgal, ahol igen nagy mértékben megugrott. Svédország már kevésbé célpontja a prostitúciónak és más súlyos bűncselekménynek, például a, az emberkereskedelemnek, vagy a kábítószer és fegyverkereskedelemnek. A svéd rendőrök rendszeresen lehallgatják a telefonokat, és az embercsempészek ezek szerint már nem érzik jól magukat Svédországba, inkább máshova helyezik a tevékenységüket. 1999-ben hozták ezt a törvényt, és ez ellenállásba is ütközött az országban, de ma konszenzus van etéren, és a parlamenti képviselők világosan elmondták, hogy elégedetek ezzel a törvényel. Azok, akik szkeptikusak voltak, és 99-ben 70%-ban 70%-uk ellenezte a törvényt, most viszont háromnegyedük elfogadja ezt a 99-es törvényt. Ezért azt javasoltuk, hogy Franciaországban a prostitúcióhoz való folyamodás legyen bűncselekmény, de különböző stádiumok legyenek, vagy lépcsők itt, ami a szankciókat illeti. Először a törvényre való emlékeztetés legyen az első lépés, és később hát súlyosabb, egyre súlyosabb büntetést kell kiszabni végül Svédországtól megtudtuk, hogy végül nem kellett börtönbüntetést kiszabni, mert a pedagógiai munka, a figyelemfelkeltés meghozta a gyümölcsét. És ezt várjuk mi is a mi országunkban, azért, hogy jobban harcolhassunk a prostitúció ellen, és egyik eszköze ellen, vagyis az emberkereskedelem ellen. A prostituált személynek segítség kell, nem szabad megbélyegezni, legyen teljes ez a segítség. Ha hálózatok jönnek létre, segítő hálózatok, ez mindenképpen jobb. Az administratív lépések a prostituált számára, a számára, aki ki akar lépni a tevékenységből, igen nehézkesek. 2006-ban megszavaztunk egy törvényt a nők elleni erőszak ellen, a külföldiek, akiknek nincsenek rendben a papíraik, a tartózkodási engedélyük, ez áll fenn az esetek többségében, és akik az emberkereskedelem áldozatai, segítségben kell, hogy részesüljenek azért, hogy a hálózatból kiléphessenek. Ugyan ez a helyzet azok esetében, akik ki szeretnének lépni ebből a helyzetből, segíteni kell őket valamilyen lakás biztosításában, és egyéb téren. Továbbá a az emberkereskedelem és a kerítés felelőseit mindenképpen vissza kell szorítani, helyi, nemzeti és európai szinten fel kell lépni ellenük, és itt a nemzetközi együttműködést javasoltuk, láttuk Hágában az, az Eurojust Europol képviselővel együtt, hogy itt európai szintre kellene lépni, és eszközöket kellene biztosítani azért, hogy átfogóan lehessen felvenni a harcot az előbbi tevékenységek ellen, és még a szálloda tulajdonosokat is be kellene venni, főként a prostitúció új formái elleni harcban, például, ahogy az előbb már elhangzott, a szex eh, utazások és egyéb tevékenységek ellen. A másik pedig a bűncselekményből származó javakat le kell foglalni. Ezek voltak a munkánk legfontosabb eredményei a munkánk kicsit meghosszabbodott, mert állásfoglalás vagy határozattervezetet kellett kidolgoznunk, a nemzetgyűlésünk fogadná ezt el, és majd ebből jogi aktus lenne törvény. A határozattervezetet a nemzetgyűlés körülbelül két hét múlva fogja tárgyalni. Ezt aláírta Daniel Buszke és jó magam, de az összes parlamenti frakció elnöke a nemzetgyűlésben aláírta. Ez nem csak egy minimum konszenzuson alapuló munka, hanem egy erőteljes, egyhangú politikai tevékenység eredménye, és ezt nagy örömmel osztottuk meg önökkel nagy megtiszteltetés számunkra, hogy önöknek ezt előadhattuk. Köszönöm. Nagyon köszönjük ezt a nagyon érdekes és nagyon egyértelmű jelentést. Látszik, hogy nagyon sokat dolgoztak vele, és ezeket az érdeke, kérdések iránt a bizottság is nagyon érdeklődik. Megadom most önöknek a szót, de először is magam szeretnék pár kérdést feltenni. Volt pár dolog, amit nagyon érdekesnek tartottam. Például önök azt mondták, hogy hogy a prostitúció nem csökkenti a, a nemi erőszakot, és önök azt mondják, hogy e között semmiféle összefüggés nincs. Számomra furcsának tűnik, hogy egy társadalomban, amely tárgyasítja a nőt és annak testvét, az ember azt várja, hogy másképp tekinti a nőket, akkor, és nem gondolja, hogy az erőszak és a prostitúció kéz a kézben jár, és nem tárgyként kezelik a nőt, nőt és hogy ez, a, ez az elmélet, ez áthatja az egész társadalom gondolkodását. Volt még egy gond, dolog, ami, amiről kérdést szeretnék feltenni. Önök azt mondták, hogy nagyon egyértelmű az, hogy amikor a prostitúciót összekapcsoljuk a, az emberkereskedelemmel, akkor amikor arról beszélünk, beszélünk, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy vajon súlyosabb büntetések kellene sújtani, vagy erősebb, szorosabb határellenőrzéssel, kellenek-e információkampányok, és ezek nagyon jó dolgok. Én azt látom, hogy a probléma az alapprobléma megoldásával múlik el. Az alapprobléma pedig az, hogy a férfiak akarnak szexuális szolgáltatást, vásárolni. Van ilyen kereslet. Lehet mindenféle intézkedéseket kitalálni, és az érintetteknek mondjuk tartózkodási engedélyt adni, hogyha illegálisan tartózkodnak ott, ez nagyon jó dolog. De minden problémának a gyökere az gyökere ott van, hogy a férfiak akarnak ilyen szolgáltatást venni. És ez vezet az emberkereskedelemhez, Vajon öszt, osztják önök ezt a véleményt? És eh, milyen, miféle intézkedésekre van szükség akkor? Sokkal nagyobb így a probléma, de van-e valami elképzelésük, ötletük? Köszönöm, és eh, megadom a szót most Munin Sátél Merci, Monsieur le Président. Je voulais... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani a francia parlamenti képviselő kollégáknak, Puszki asszonynak és Zsofroá úrnak az igen érdekes előadásért. El kell mondjam, hogy vannak olyan pontok, amelyeket én is osztok, de vannak itt még függőben lévő kérdések. Az első kérdés, amelyet szeretnék feltenni, azt mond, mondták, hogy a prostitúció elleni harc nem a jobboldal vagy a baloldal problémája, hanem az emberi jog tiszteletben tartásának problémája. Mit válaszolnának önök azoknak a parlamenti képviselő kollégáknak, akik igen könnyedén teszik magukévá a társadalom hangulatát, és azt mondják, hogy a nyilvános házak jók, mert védik a prof a prostituáltakat. Ezt látom az újságokban, nem csak Franciaországban olvasok ilyet, hanem máshogy is. És amikor a parlamenti képviselők vallják ezt a az elvet, akkor legszívesebben kitekerném a nyakukat. Mert mindannyiunknak kollektív felelősségünk van. Az elnök úr az előbb elmondta, hogy ez nagyon nehéz dolog ezt megszüntetni. De mit tehetünk? Azért, hogy azt mondjuk, hogy itt bizony ez gond, ez probléma, és mindannyian a bármilyen politikai párt tagjai vagy hívei vagyunk is, Ön elmondta, hogy a politikai frakciók ugyan az elnökök ugyanazon a hullámhosszon voltak, de közben egyenként a parlamenti képviselők, mi itt a parlamentben, az Európai Parlamentben a politikai frakciók szintjén csak akkor tudjuk ezt a harcot megnyerni, hogyha ezt a véleményt valljuk. Csak így tudjuk a prostitúciót megszüntetni gyökeresen. Ezzel kapcsolatosan szerettem volna önöket kérdezni. A, egy francia volt EP képviselő, volt, aki kimondta, hogy a prostitúció bűncselekmény, és az ügyfelet kell megbüntetni. Én is ezt vallom, és ezt követelem. Mindenki számára, minden szinten. Itt nem arról van szó, hogy mi a divat, és bárki legyen a az áldozat gyermek, felnőtt vagy idős személy, és bármelyik negyedről legyen is szó, mert Buszki asszony beszélt a vörös lámpás negyedekről, tudjuk, a, hogy az autóutakon, a pihenők és a határállomások, ott is van prostitúció, de tudjuk, hogy a sikkes negyedekben, tehát a gazdag negyedekben is igen jelentős a prostitúció, és ott a bűncselekmény elleni harc és az áldozat védelme fontos, meg kell változtatni azt, hogy a prostituáltakra hogyan tekint a társadalom. Elnök úr, hosszasan fogok beszélni. A másik pedig a szexuális turizmus problémája. Önök nagyon jól leírták ezt, de én szeretnék még tovább menni. Látjuk, hogy ez európai szinten van kialakulóban ma. Van ennek egy másik, játékosabb formája a szexuális turizmusnak, Ez balti országokban jellemző, temetésekkel kapcsolatos, és és látjuk, hogy vagyis ez ahhoz kapcsolódik, mikor valaki, mielőtt valaki megházasodik, és a fiúknak, vagy férfi társaknak bulikat szerveznek, tehát eltemetik a legénykort. Úgyhogy ezzel is foglalkozni kell, ezzel a játékos formájú turizmussal, ami szintén része a prostitúciónak. A másik, vagyis negyedik elem, a szállodák, amelyek részt vesznek ebben a turizmusban nem együtt kell velük dolgozni, az nem elég, hanem el kell őket élni. mert látom, hogy bizonyos szállodákban itt és másút gazdasági egyensúlyukat a prostitúcióra alapozzák. És éppen ezért itt erőteljesen fel kell lépnünk, aktívnak kell lennünk, és el kell ítélnünk a prostitúció e modern formáját, modelljét, amely gazdasági jellegű. Lenne még sok kérdésem, de azért hagyom, hogy a kollégák is kérdezzenek. Köszönöm, hogy eljöttek, és számítunk arra, hogy európai szinten e, is történik valami, kollégáinkra is számítunk. Köszönöm szépen, Kosztászony kapja a szót. E il nostro Presidente ha detto e che... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon fontos sok minden abból, ami elhangzott. Számunkra különösen lényeges az, hogy milyen komoly munka folyik különböző szervezetekben. Önök is, akiket meghallgattunk, megpróbáltak fellépni a sztereotípiák ellen. Ezekről minden európai országban hallunk. És itt egyfajta fatalizmus ellen is fel kell lépni. Úgy tűnik, hogy ez elkerülhetetlen. Az a javaslat, hogy a parlament készítsen egy állásfoglalási indítványt, most ez itt nagyon jó javaslat szerintem, ugyanis ez sok mindent elindíthat, fontos eseményeket. De tulajdonképpen abszurd az, hogy 2011 vége felé még mindig arra kell emlékeztetnünk, arra kell felhívni a figyelmet, hogy a prostitúció nem egy foglalkozás, erőszakhoz kapcsolódó borzasztó jelenség. És hogyha valaki beleegyezik prostituáltként akkor tulajdonképpen mindent lehetővé tesz, legerőszakosabb megnyilvánulásokat is. Oroszországban van olyan mozgalom, hogy a prostituáltak fizessenek adót, és egy elismert foglalkozássá váljon a prostitúció, legalizálják, és normalizálják a helyzetet. De nagyon fontos, hogy ezzel, az, ezzel a jelenséggel kapcsolatos sztereotípiákról leráncsuk a leplet. Van nyilván kényszer prostitúció, amikor nőket kényszerítenek prostitúcióra, és ezt nem lehet teljesen külön választani a prostitúció azon formájától, amikor a nők szabad akaratokból látszólag dolgoznak eh, prostituáltként, de sokszor eh, a kényszer, eh, kényszer prostitúció kapcsán ugye emberkereskedelemről is szó van, más országba hurcolják ezeket a nőket. Az önök összefoglalói nagyon átfogóak voltak, kitértek az emberkereskedelem, a kényszer prostitúció problematikájára, hiszen itt valóban bűnözők vesznek részt, szervezik meg a nőkkel való kereskedelmet. Nagyon fontos szerintem az is, hogy megbüntessük az ügyfeleket is, bár a többség ezt a gondolatot ma még valószínűleg nem támogatja. Most eljutottam a kérdéseimhez. Az első kérdés, amit önökhöz szeretnék intézni, a következő. Talán tudják, hogy a parlament egy nagyon fontos 2006-os irányelvet fogadott el az emberkereskedelem áldozatainak a védelmére. Ez túlmutat a eddig szokásos védelmi intézkedéseken, és kiterjed arra is, hogy a prostitúció, az emberkereskedelem áldozatai eh, kapjanak tartózkodási engedélyt. Így gyakran Európán kívülről érkeznek ezek az áldozatot, áldozatok, néhány országban már 1990 óta létezik egy ilyen úgynevezett humanitáriusokból megadott tartózkodási engedély. Ezt akkor is megadják, hogyha az illető mm, nem működik együtt a rendőrséggel, mert fél attól, hogy ezért majd bosszút állnak rajta. Felvetődik ezzel kapcsolatban az a kérdés is, hogy hogyan lépjünk fel a prostitúció új formája ellen, az internetes vagy újságon keresztüli prostitúció jelenségével szemben. Olaszországban az emberkereskedelem elleni küzdelem most már tulajdonképpen oda vezetett, hogy az utcáról eltűntek ugye a nők, de szinte fogolyként tartják őket, szinte rabságban, nyilvános házakban, bordélyházakban ahol elveszik az útleveleiket, a személyi azonossági igazolványukat, és persze így egyre nehezebbé válik az eljutni az ügyfelekhez. Komplex intézkedésre van szükség, és nagyon fontos, hogy legyen nemzeti szinten koordináció a különböző intézkedések között. De szükség lenne európai szintű koordinációra is, tehát nemzeti koordinátorok európai szinti együttműködését kellene létrehozni. Mi látjuk, hogy különbséget tesztek azok között, aki kihasznál, kizsákmányol egy ember, tehát az emberkereskedelem kapcsán, de mm, viszont van némi tolerancia a másik típusú prostitúcióval szemben, ahol úgymond tulajdonképpen egyelő felek vesznek részt ebben. Nem csak prevencióra és oktatásra van szükség, hanem megfelelő represszióra, igenis büntetni kell a bűncselekmények elkövetőit elfogadtunk tehát egy nagyon fontos eh, irányelvet, eh, a gyermekpornográfia és a eh, szexuális turizmus elleni küzdelem kapcsán. Nagyon fontos, hogy a harmadik országokban is legyen megfelelő fellépés, bűnüldözés, és hogy a gyermek prostitúció elkövetőit külföldön is lehessen tovább üldözni. Azt is nagyon fontosnak tartottam az önök előadásában, hogy ugye egyrészt tapasztalunk több országban toleranciát a prostitúcióval szemben, van egyfajta tolerancia, ezt látni kell. Más országokban viszont sokkal határozottabban fellépnek a prostitúció ellen. Egy nő, egy emberi test eladását, hogyha megengedik, akkor ez számos szempontból visszaüt. Az én hazámban a prostitúciót tulajdonképpen megpróbálták normalizálni, ezek az eszkort szolgáltatás szinte meg teljesen normális dolognak tartják, de mégis látnunk kell, hogy ez a nők kizsákmányolását jelenti továbbra is és ezek a kulturális sztereotípiák ellen különösen hangsúlyosan kell fellépnünk. Itt egyfajta kultúrkampot is végeznünk kell, tehát fel kell lépnünk az ilyen kulturális sztereotípiák emberekkel szemben is. És a büntetéseket talán diversifikálni lehetne. Mindenképpen nagyon fontos, hogy megtaláljuk az ügyfeleket és büntessük meg őket. Ketten kértek még szót, és nagyon jó lenne, ha egy picit megpróbálnak rövidre fogni, hogy a vendégeink tudjanak válaszolni, és 11-15-kor megkezdhessük a koordinátori ülést. Most először Guillaume asszonynak szeretném megadni a szót serai plus bref, Monsieur le Président, c'est mon habitude. Merci à mes collègues. Rövidebb leszek szokás szerint. A francia parlamenti képviselői kollégák nagyon érdekes elemeket ismertettek számunkra. Az elemzést és a javaslatot vegyítették a jelenséggel kapcsolatosan, ez különösen tetszett nekem. Nem csak az ítélkezés vagy elítélésről, leleplezésről van itt szó, hanem más jellegű megjegyzésem is lenne. Az egyik a közrend kérdése, amely különböző törvényeket, dekrétumokat eredményezett azért, hogy a város központjából vagy más helyről kizárja ezt a tevékenységet. De így a problémát csak egy másik helyre helyezik át, és nem oldják meg az, hogy a prostituáltakat áthelyezték, ennek gyakran az is volt a, az eredménye, hogy az elszigeteltségüket és a növelte, és a láthatóságukat csökkentette. Kevésbé tudtak a az ellátáshoz, a megelőzéshez hozzáférni. Ennek egészségügyi és eh, az erőszakkal összefüggő kockázata is van visszatérnék erre a különböző rendeletekre, amelyek néhány önkormányzat esetében születtek. A másik a kerítés, futtatás elleni harc. Nem tudjuk, hogy ebben az előző lépések hatékonyak-e. A másik kérdés a közjogi, közjogba tartozó szociális politikák, szociálpolitikák, ezt néhány prostituált hasznosíthatná, de meg kell említeni, hogy időnként nehezen jutnak hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz a prostituáltak. A kolléganőm Szilvia is szólt erről az előbb. Mégpedig arról, hogy támogatást adni a prostituálk számára, vagyis tartózkodási engedélyt adni, hogy egy kicsit több joguk legyen, de közben ez plusz megbélyegzési lehetőséget ad ellenükben. Szeretném tudni, hogy erről hogy vélekednek, és köszönöm a jelenlétüket. Eh, köszönöm szépen. Ketten szeretnének még kérdést feltenni. Kérem, hogy tegyük, fogják nagyon-nagyon rövidre, hogy a vendégeink válaszolni tudjanak. Először is Száborszka asszony, aztán Tomszen asszony parancsoljon. Ďakujem veľmi pekne. Nebude... Köszönöm szépen. Nem kívánok túl hosszasan véleményt mondani, igyekszem rövidre fogni a mondandómat, és az előadókhoz szólok mindenek előtt. Gratulálok Önöknek, és köszönöm Önöknek azt, hogy itt Eh, ebben a szakbizottságban kimondták ezeket a rendkívül fontos eh, szavakat. Ugyanis eh, megkezdtük most már a tagállamok kompetenciája, illetve az Európai Parlament kompetenciája közötti választófalakat lebontani. Önök nagyon pontosan eh, elmondták, hogy mit jelent a prostitúció. Ez beavatkozás az emberi méltóságba, az emberi integritásba, és ennek semmi köze határokhoz, eh, vagy eh, jogszabályokhoz, jogalkotáshoz. Az emberek természetével függ ez inkább össze. Egy-két kérdésem is lenne. Ön beszéltek a struktúrákról, és azt is elmondták, hogy a prostituáltak többsége nem francia, hanem más országokból érkező nő. Nos, mi a helyzet az ügyfelekkel? Az ügyfelek elsősorban franciák, vagy ott is sok a külföldi? Második kérdésem. Az önök tanulmánya alapján önök szerint módosítanak-e Franciaországban törvényeket, jogszabályokat, és esetleg közelítenek a svéd modell felé? A harmadik kérdésem. Nagyon a tapasztalatokat, a prostituáltakkal kapcsolatos tapasztalatokat önök összehasonlították a háború során szerzett tapasztalatokkal. Mit gondolnak a prevencióról? Fiatal fiúk és lányok körében hogyan lehetne erősíteni a megelőzést olyan fiatalok körében, akiknél meg lehet talán még akadályozni azt, hogy kapcsolatba kerüljenek az ilyen körökkel? Uh, I will be very brief. I just have one question. Rövid leszek, csak egy kérdésem van. Elnézést, hogy későn jöttem, és nem hallottam az előadásukat de tanulmányoztam az önök jogszabályait, és szeretném tudni, hogy vajon továbbra is a prostituáltat szeretnék büntetni A svéd jogszabályokban a prostituált az áldozat, aki kaphat segítséget, ezért, hogy ne, ne kerüljön veszélybe. Miközben az elkövető az ügyfél. Ha jól értem a francia jogszabályt, önök a prostituáltat is bűnelkövetőként kezelik, holott ő igazán nagy veszélyben van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. És sajnos most már nincsen túl sok időnk, de mégis egy pár percben kérem, hogy válaszoljanak a beérkezett kérdésekre, parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálunk minden kérdésre válaszolni. Az ön kérdése, elnök úr. Kapcsolat azzal, hogyha nem gyökeresen változtatjuk meg a helyzetet, akkor továbbra is fennmarad a prostitúció ennek összefüggése. Ma a legtöbb országban nincs igazi tájékoztatás és oktatás az egyenlőségre vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy a férfiaknak nincs joguk a nők testét kihasználni és abból meggazdagodni. A nálunk tervezett jogszabályban az ügyfél a kliens felelősségre vonásáról is beszélünk, nem csak a megbüntetéséről. Egy figyelemfelkeltési kampányt kívánunk folytatni a francia társadalomban. Elmondani, hogy a nők és a férfiak egyelőek, és nem vásároljuk meg a másik testét. Hiszen, hogyha ez a, ezt a tilalmat átlépik, akkor ez büntethető nem az a cél, hogy mindenáron büntessünk, hanem inkább az, hogy oktassunk, felvilágosítsuk. És éppen ezért nevelési, oktatási, kommunikációs kampányt akarunk folytatni a prostitúció természetéről, amelyet nem ismernek az emberek, hiszen ez, azt gondolják az emberek, hogy ez az örömmel, az élvezetekkel függ össze, de közben be kell mutatni, hogy mi is valójában a prostitúció az, hogy a gyökereknél próbáljuk már támadni a dolgot, ez, ennek egyik pontja az, hogy a test nem lehet áru. Morán Sárcsi asszony, a nyilvános házak betiltása egyetlen prostituált sem követelte ezt. Ez a realitások nem ismerete, amikor ezt követelik mert ez sehol nem csökkenti a prostitúciót ott, ahol létezik, és a szexuális kockázatot sem, hanem ez eh, az emberkereskedelmet ösztönzi, hiszen tágra nyitja a kapukat a külföldre jövő nők előtt. Hogy folytassam, és csoportosítsam a kérdéseket, hiszen több egybeesés volt nagyon sok kérdésre igennel tudok válaszolni. Valóban a férfiak akarnak szexet vásárolni, és éppen ezért már kisgyermekkorban kell helyileg, nemzetileg, európai szinten dolgoznunk, mégpedig a téren, hogy hogyan is néznek a kisfiúk a kislányoknak, mert eh, itt a helyzet rosszabbodott az elmúlt években az iskola szerepe minden szinten alapvető ebben a kérdésben. Egyetértek ezer százalékban önökkel többen azt mondták, hogy a prostituáltak áldozatai a prostitúciónak. Thompson asszonynak pedig azt szeretném mondani, hogy nálunk a régi szabályozás az utcai prostitúcióról, amely a passzív utcai prostitúcióra is kiterjedt már ezen évtized elején. Itt nem tekintik a prostituáltakat bűnözőknek, itt tulajdonképpen törvényszegésről van szó, de itt inkább az okokat kell keresni. Jó asszonyal egyetértek. Oda kell figyelni arra, hogy a problémát ne helyezzük át egy másik térségbe, de azért a közrendi szempontok nem hanyagolhatók el, hiszen a helyi választott képviselők, a lakosok az állampolgárok kérésének tesznek eleget, amikor egyes, helyről, egyes helyekről kitiltják a prostitúciót. Szeretnék hangsúlyt helyezni Morán Sártyé asszony elemzésé E, vagyis hogy a szexuális turizmust meg kell szüntetni minden esetben, minden szinten. Az ügyfél büntetését is támogatjuk, hiszen ez a mi lépéseinkkel is e, egybecseng. A férfiakat felelősséggel, felelősséggel tenni azzal kapcsolatosan, hogy e, nekik van-e valóban elideget hitetetlen joguk arra, hogy szexuális árut vásároljanak. Tehát itt kell a felelősségre vonást eh, hangsúlyozni. Sokan azt mondják, hogy a prostitúció része a társadalomnak, és hogy ez eh, a legjobban meggyökeresedett foglalkozás a társadalmainkban. A nyilvános házak, ez a hamis jó válasz azoknak, és itt nőkről és férfiakról is van szó, akik nem foglalkoztak a kérdéssel mérehatóan, csak újságírói szinten kezelik a kérdést. Ami a szállodákat illeti, a szálloda szektorral dolgozni kell, nem azért, hogy találjon a megoldást arra, hogy jobban elfogadják a kerítést ezt a tevékenységet a szállodákban. Nem. Franciaországban azt láttuk, és most a hotel ágazat valóban foglalkozik azzal, hogy ezt teljesen megszüntesse, kiírtsa. A, az erőszakkal elért prostitúció. A kulturális munkát kell végezni, egyetértek. Itt kulturális harcot kell európai szinten folytatni. Nincs olyan, hogy valaki választja a prostitúciót, erre kényszerítik, de ha megnézzük, hogy hogyan váltak prostituáltá a nők, hosszú időn keresztül erőszaknak voltak kitéve, és sokszor ezért lépnek át a határokon ami pedig az áldozatokat illeti. Másképpen kell a prostituált áldozatra tekinteni, mint eddig. Felül fogjuk vizsgálni majd a jogszabályunkat, ha bevezetjük. Meg kell nézni, hogy nincsenek e, itt olyan elemek, amelyeket majd törölni lehet, például ami a bűncselekmény eleget illeti másik kérdés. Nem szabad megbélyegezni a prostituáltakat, hanem figyelembe kell venni, hogy milyen kényes és fájdalmas helyzetben vannak a prostituáltak. Megfelelőben kell kezelni ezt a helyzetet. Záborcka asszony felvetett egy kérdést a kliensekről. Franciaországban a franciák a fő ügyfelek, és hogyha nem találnak Franciaországban megfelelő, hogy úgy mondjam, árut, akkor átlépik a spanyol hatást, és, határt, és ott keresnek maguknak prostituáltat. Beszéltünk a törvénytervezetről, most várjuk az állásfoglalás vagy határozatot, amelyet a nemzetgyűlés fog elfogadni, ezt majd önök elé is be fogjuk terjeszteni. Befejezésképpen pedig szeretném elmondani, hogy a fiataloknál mennyire fontos a prevenció, a megelőzés, a fiatalok szintjén kell ezzel foglalkozni, és a fiatalokat kell védeni a pornográfiától. Ezzel ellen kell harcolni, és ezek is elemei ennek a kulturális változásnak, kulturális forradalomnak, amelyet offenzív módon kell folytatnunk. Nem véglegesen mondom, és nem pejoratív mondom, hogy nagyon sokat kell még tenni nemzeti vagy európai szinten a parlamenti képviselők vonatkozásában. Itt nagyon bizakodunk, mert olyan sok közös érték van, amelyet védeni akarunk ezzel kapcsolatosan, hogy én nem aggódom. Szerintem a nemzeti és európai parlamenti képviselők képesek arra, hogy előrelépjenek, és ezt az egész drámát megszüntessék a prostitúciót és az emberkereskedelmet. Köszönöm szépen Buszki úrnak és Buszki asszonynak és Zsofra úrnak, hogy idejöttek. Nagyon érdekes dolgokat mondtak el munkájukból, és remélem, hogy munkájuk sikeres lesz a jövőben is. Nagyon érdekes volt, izgalmas, információkat hallottunk, nagyon egyértelmű az önök álláspontja, és nagyon remélem, hogy továbban is hasonlóan sikeres lesz a munkájuk. Köszönöm szépen, hogy ránk szánták az időt és eljöttek. Most pedig 12-es eh, napirendi pont következik, egyéb kérdések, és mivel ilyenek nincsenek, eh, tovább is megyünk a 13-as pontra, a következő ülés időpontja a LIBE szakbizottsággal tartunk közös megbeszélést december 5-én, és a szakbizottság legközelebb, december 19-én találkozik. Ezzel befejezzük a szakbizottsági ülést, és a koordinátori ülést két perc múlva megkezdjük.